Ladies and gentlemen, good morning. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok. We would like to start now with the votes. Kezdjük a szavazással. De Luis de Grandes kolléga szót kért, tessék. Gracias, señor presidente. Es una cuestión previa. Köszönöm, elnök úr egy rövid kérdés, ami azt hiszem azonban fontos. A külügyi szakbizottság véleményem szerint nos, én az andok országokkal fenntartott delegáció vezetőjeként mondom, hogy az ekvadori tragédiáról mindenképpen meg kell is emlékeznünk. Több száz halott, rengeteg sebesült, nagyon sok anyagi kár sújtott ezt az országot, Ekvador baráti ország, amely az EU-val nemrégiben kötött megállapodást. És azt szeretném, hogy ön, elnök úr, kifejezze az együttérzésünket, esetleg egy perces néma felelés formájában ezen ország irányában. Azt hiszem, hogy valamennyi párt egyetért ezzel a javaslattal. Äh, Köszönöm. Azt hiszem, hogy e, e, nyilvánvaló, hogy együttérzésünket kifejezésre jutatjuk az ottani emberekkel, családokkal, akik sok halottat siradnak még több halott van, úgy tűnik, mint amennyi adat erről eddig ismert volt, és láthatjuk, hogy a földanya sokkal hatalmasabb, erősebb, mint mi emberek. És gyakran ilyen drámai helyzetek következnek be Európa nagy részein nem tűnnek ezek lehetségesnek, noha Görögország, Olaszország és hasonló, esetek, hasonló országok esetében ilyen helyzetek, esetek az elmúlt években, évtizedekben előfordultak. Kérem tehát, hogy egy perces néma felállással adózzunk a tragédia áldozatainak, az ottani embereknek, és esetleg imádság formájában emlékezzünk meg róluk. Ich danke Ihnen, dass Sie sich erhoben haben. So, meine Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim, kezdjük meg tehát a szavazást. A Fülöp-szigetek tárgyában három szavazásunk lesz. Az első az ajánlás tervezet. Itt a jelentéstevőnek nincs közlendője. Kérem, kezdjük meg az elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52 igen, 3 nem, 3 tartóz, 5 tartózkodás mellett elfogadtuk az anyagot. Nézzük meg most a második anyagot, ez az ajánlástervezet EU és tagállamai, másrészt a fülöp szegeteki köztársaság közötti partnerség és együttműködési keret megállapodás a Horvát köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétel céljából címmel. Tehát a horvát különleges szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ötvenkettő, igen, kettő, nem, hat tartózkodás mellett elfogadtuk az anyagot. Most pedig nézzük meg a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani az elnyék jelentéstevőknek. Azt hiszem, megpróbáltunk valamennyi különböző véleményt az emberjogi jogi területről befoglalni az anyagba. Köszönöm a megértést, hogy nem tudtunk minden egyes pontot befogadni, mert így az jelentés szerkezete szenvedte volna meg ezt. Azt hiszem, hogy valamennyi elképzelést ezen területeken a tartalmi részbe be tudtunk eh, illeszteni. Nagyon sok módosító volt, amit én nem írtam volna meg, és megterhelte volna részleteiben a jelentést. Az alapelvek viszont változatlanok maradtak. No Spanish translation. Spanyol tolmácsolás? The Philippine question should be in a Spanish translation. Fülöp-szigeteké napi rendhez mindenképpen kell spanyol tolmácsolás. Okay, Most már rendben van? Antrag 37 dafür. 37-es, mellette, ellene tartózkodásra utasítva. 38-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene tartózkodás utasítva, 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kompromisszum, hármas kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 68 false. Na. 68 dafür. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszós mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87-es <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es módosító mellette tömb szavazás következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Was machen wir jetzt weiter? Dieses hier. Hachi Giorgio, 14. Dafür? mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás, még egyszer 19-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 19-est, azt hiszem ugyan, hogy elfogadtuk.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 ellene ellenőrizzük elektronikusan. Lehet tömbben szavazni a Beauty Bütikoffer Lockbiller módosítókról? 29-33. 29-33-ig. 30, 30 I've said. We can also have Giorgio and no, no. Then we take, everyone agrees from 30 36. tól 36-ig mellettük. What? We could do 29 to 31, but then we have a 29-től a 39-ig egybevehetjük, de akkor megváltozik a szavazólista. I've asked uh, to do so. Everyone agreed. Rákérdeztem, hogy így járjunk -e el. Mindenki egyet értett, aztán most utólag már nem ért egyet senki. 30-as mellette, ellene. Ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 31 mellette, ellene elutasítva. 32. 32 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodók Ellenőrizzük. A szavazást lezárom. 28 36 arányban elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók, ugyanazzal a többséggel elutasítva. 1-es, 2-es, 3-as, ezek azonosak? Nem tudom, hogy olyan ebbenek ez hogy sikerült. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadva. Négyes mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítva. 5-6-7. Mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kilences mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Az elektronikus szavazás következik, a szavazást megnyitom. Can I have these identical amendments? How is that possible? presentations. Yeah, nevertheless. The vote is closed. I would like to see them. Szavazás lezártam. All three, all six members. It's uh, adopted by... Elfogadtuk. 57 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 5 tartózkodással a jelentést tehet elfogadtuk. Gratulálunk! Äh, Rátérünk a következő jelentésre. Először is a Van Orden jelentéssel kezdjük. Zdrojevski asked for that. Zdrojevski asszony is ugyanis ezt kérte hogyha Van Orden úr is beleegyezik. Kérdezem, hogy a jelentéstevőnek van-e valamilyen mondandója? Köszönöm szépen. Nagyon jó volt az egyeztetés a jelentéstevőkkel, elnyék jelentéstevőkkel. Mindvégig egyeztettünk. Végül sikerült egy egységes szöveget kidolgozzunk. Remélem, hogy a kollégák követik az ajánlásaimat a szavazásra vonatkozólag. Köszönöm. Köszönjük. Deve kettő mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 63 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 65 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 67 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 75-ös módosító következik. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 77 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve hat, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 87, nem, 85, javítja magát az elnök, 85 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítva, 29-35 arányban. A 87-es a következő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 95-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 102-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 103 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 107 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 108 mellette, ellene, tartózkodók, még egyszer, 108-as mellette, ellene, elfogadva. and socialists jointly. <laughs> yeah? It's closed. Lezártam a szavazást. 38-28 arányban elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 114-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Closed. Lezártam a szavazást. elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 8-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Huszas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük. closed. Lezártam. Elfogadtuk 39-27 arányban. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A grappa. I get a grappa for that. Ezért egy grappát kapok. The vote is closed. A szavazás lezártam. Jó, akkor tartozom egyel. Tartozom egy itallal. Az már az? It was the one.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 The vote is closed. A szavazást lezártam. 56, 58-6 arányban elfogadtuk két tartózkodás mellett. Gratulálok a jelentéstevőnek. Azt hiszem azonban, hogy ez az első olyan jelentés, ahol több a preambulum bekezdés, mint maga a szöveg. Kuzó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A GUE részéről szeretnék Szeretném a felhívni a figyelmet arra, hogy a GUE MGL kisebbségi jelentést készített, és az AFET titkárságon már benyújtottuk a szöveget. Rendben, hát akkor legyen így. No. No, we have to, Mr.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 A Zrojevszki jelentés következik az Európai Biztonság és Védelem űrképességei. Ha a jelentéstevőnek nincs mondandója, akkor a szavazással kezdjük. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, a második kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 62-es módosító, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 85-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hmm? Compromise six. Hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 92-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ha 93-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 101-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 115-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 110, 124-es elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene. A szocialisták még játszanak? Hogyan szavaztak? Nagyszerű. Tehát 135-ös mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32-34 arányban elutasítottuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 137-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 143-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ich glaube, ist angenommen. Mit 36 29. 36-29 arányban elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. De már mentsek. Ellenőrzést kérnek. Tessék, 14-esről géppel. Apom, Lezárom a szavazást. Eléggé egyértelműen 40-21 arányban elfogadtuk. 166-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 168-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 169-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 170-es mellette ellene tartózkodás 170-es még egyszer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171 dafür. 171-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183-as <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Mit 23 23.38 arányban elutasítottuk. as mellette, ellene elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Jó legyen, 198-as. De, ah, ez ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 39-26 arányban elfogadtuk. 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 199-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tart tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Szerintem elfogadtuk, de nézzük. nem? Nem. 31-35 arányban elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A szocialistáknak kérünk egy kávét. It's too late. Grappát akkor, ha lehet kérni. Das war das 32, ne? Wer ist für 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell. Egyesről géppel szavazunk. A Elutasítottuk. 24-42 arányban elutasítva az egyes. 2 und 3. Kettes, hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Abstimmung ist geschlossen. 9. 29-38 arányban elutasítottuk 5-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ist geschlossen. 42 zu 42-15 arányban 10 tartózkodás mellett. Gratulálunk. Mr. Cuso. Gracias, presidente. Informar que hemos presentado el... Secretaria, gracias. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Engedélyezzük, amit kért. Már nem hallottuk, hogy mit kért. Kovasev jelentés következik. Az ensz kapcsolatos dossziéról a főtitkár 71. üléssel kapcsolatos felszólalását tegnap hallottuk. os mellett. Elnézést lenne egy ügyrendi mondani valom. Ki volt, ki volt ez? Szeretném tájék szórakoztatni a közösséget, hogy a 190-es módosító második részét visszavontam, csak hogy előre tudjuk. Thirty-six. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es, már is ott tartunk. Csak az első részről kell tehát szavazni, mert a másodikat visszavonta a szerző. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 91-es mellette, es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizni kell. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 44-22 arányban elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Did someone stop that? Aliens. Otherwise... Idegenek, oroszok, vagy vírus. Really. Képzavar az Európai Parlamentben. 9-es kompromisszum mellette. Százasról kéne szavaznunk? Ja, már a 9-esről szavaztunk? Jó, százas. Mellette, ellene, tartózkodás, glaube, es ist angenommen, aber Scheck. ist geschlossen. Lezárom. 41-25 arányban elfogadtuk. 101-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 207-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette dagegen ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Die Abstimmung Lezárom a szavazást. 35-31 arányban elfogadtuk. 15-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as módosító. Részenként első rész ről nem kell szavazni. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzés kérnek. 180-os második részéről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 28-38 arányban elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 166 as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 186-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Die Lezárom a szavazást, 35-31 arányban elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es kitámogatja, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 173-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 174-es mellette, Deve, Deve 12-esről is kell szavazni. Deve 12-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. Abstimmung ist Lezárom a szavazást. 35-31 arányban elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A szocialisták nem szavaztak, ha jól látom. Egyetlen egy szocialistát nem láttam szavazni. Hát értem én, hogy van egy whip, de azért kérném, hogy a szocialisták is vegyenek részt a szavazáson. 178-as mellette Wer alle abgestimmt, dann ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 34-30 arányban elfogadtuk. 179-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 11-es. Wer ist mit oral amendment? Wer ist... Szóbeli módosítós túl mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 183-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzést kérünk. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 36-29 arányban elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett ellen a tartózkodás elfogadtuk. 215-ös. Hol van ez? Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 35-30 arányban elfogadtuk 2.17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ha a szocialisták nem szavaznak, akkor egyszerűen az ő szavazatokat nem veszem figyelembe. Ki időt rabolnak tőlünk. Tessenek szavazni. Ha egyes kollégák feltartják a kezüket, hát akkor én ezt nem fogom szocialista szavazatnak ö, tekinteni. Howitt úr, kérem, hogy legközelebb ö, vegye rá a csapatát, hogy emeljék fel a karjukat. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 27-37 arányban elutasítottuk. 200. 200-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 206-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 210-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 211-es mellette ellene ellenőrizni kell. Die Abstimmung Lezárom a szavazást. 32-33 arányban elutasítottuk. 214-es mellette ellene tartózkodás 214-es mellette, 12-esről, bocsánat, 212-esről kell még mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 214-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 216-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. 35-29 mi elfogadtuk, 2016 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2019 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 220 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette. 21. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette. A 23-ast ellenőrizzük?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 Was war mal noch? Which amendment? 24. 61-4 arányban egész szűk többséggel elfogadtuk. 25-ös mellette. I asked that before. 24 in favor. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellen eltartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene. No, does not fall. Nem, ez nem vált okafogyottá. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 4-es és 5-ös mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tar- elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás el- elfogadva. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító 1-es jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus zárószavazás következik. Das war's, ne? Lezárom a szavazást, 49-11 arányban. Engedjenek meg egy megjegyzést. Hogyha megnézem a helyzetet más szakbizottságokban, akkor itt mindig viszonylag széles többség alakul ki minden egyes jelentésnél, és azt hiszem, hogy ez egy örvendetes jel, azt mutatja, hogy jó az együttműködés a jelentéstevő, az elnyék jelentéstevők és koordinátorok között. Azt hiszem, hogy ez egy jó magatartás, hogy álláspontunkat széles többséggel tudjuk érvényesíteni a parlamentben. Most pedig áttérünk a több éves pénzügyi keret 2014 2020 as időszakra vonatkozó keret felülvizsgálatára és a parlament álláspontjára ezen kérdésekben. A felelős a Költségvetési Szakbizottság a véleményünk szerzője, Nina Jill. Kérem, hogy mutassa be a véleményt. Uh, uh, Kedves kollégák, a jelenlegi uh, kontextusban a külpolitika és a különböző válságok tükrében fontos, hogy egyértelmű és koherens véleményt fogalmazzunk meg a több éves pénzügyi keretről. Én leültem már az árnyék előadókkal, egyeztettem velük is, és a delegáció vezetőkkel is április 7-én. Több egyeztetést tartottam a bizottsági szolgálatokkal, és ezekről nagyon röviden, ezeknek a konklúzióról nagyon röviden beszélnék. A külső fellépések, elnök úr, <clears throat> tudna egy kicsit figyelni? Nagyon örülnék, hogyha egy kis figyelmet, vagy, vagy csak, vagy Beszélgetni kíván inkább? Csak pénzről van szó, semmi gond. A négyes fejezet a külügyi fellépésekről szól. Itt volt a legnagyobb válság, és itt volt a legnagyobb pénzszűke. A szomszédsági a szomszédaink óriási problémáktól küzdenek, Ukrajnában gyakorlatilag vár van, szí- háború van, Szíria, Líbia, problémái nem fognak megoldódni maguktól, és a migráció továbbra is tart, és a menekült válság. Tehát az utóbbi egy hónap során, amióta az MFF megszületett, még ráadásul természeti katasztrófák is történtek, és mindez a négyes fejezet alá tartozik. De azt is ide kell elmondani, hogy politikai prioritásaink <clears throat> a fejlesztési politika, stb. tükrében is, és Afrikát ugye a fejlődő világot nem szabad serme hagynunk. És a migrációs problémát is csak Afrikára odafigyelve lehet <clears throat> kezelni, ezért hosszú távon tervezve egyértelműnek tűnik, hogy az EU a vállalásait az SDG-ket csak úgy érheti el, hogyha figyelemmel vagyunk arra, amit én a tervezetben javaslok a négyes fejezet módosítására. Én mind a kifizetés, mind a kötelezettségvállalási oldalon emelném a plafont, hogy politikai vállalásainkat teljesíteni tudjuk. Alá szeretném húzni azt is, hogy a humanitárius válság is ettől még fennmarad, és az EU költségvetését ezek a egymásra halmazódó válságok most már nagyon megterhelték, és a jelenlegi rugalmassági mechanizmus szerintem nem elegendő arra, hogy kezelni tudjuk vele ezeket a kihívásokat. A rugalmassági eszköz fontos, de már azt is felhasználtuk és a bizottság úgy próbált erre a helyzetre válaszolni, hogy egy csomó adhok eszközt hozott létre, a szíriai Trust Fund létrehozásával, a Közép-Afrikai Köztársaság számára egy alap létrehozásával, és a törökországi menekült alap létrehozásával. Ezzel, ezekkel nincs elvi problémám, azon kívül, hogy hogy a parlamentet ezekből a döntésekből mindig kihagyják. Tehát jó lenne, hogyha a parlament által befolyásolható döntések születnének, mert a költségvetésért mi is felelősek vagyunk. Úgy gondolom tehát, hogy az MFF felülvizsgálata során alapvető reformokat kell javasolnunk, mégpedig a rugalmassági mechanizmusra vonatkozóan is, és, és a, a többletforrások kialakításának metodikájára vonatkozóan. A sürgősségi vészhelyzeti tartalékokat is meg kellene növelni, és ezeket a különleges egyedi eszközöket pedig be kell rendelni az MFF kerete alá. És a fejezetek közötti transferekről is csak mi dönthetünk, szerintem erre szükség lenne, mert a válságok ezt kikényszerítik. A félidős felülvizsgálata a külső fellépések finanszírozásának amúgy is ugye ránk feladat, de akkor ennek kapcsán a jobb koherenciát, koordinációt is meg kéne gondolni, jobb koordinációt mindenképpen. Tehát az árnyék előadókkal és a bizottsági szolgálatokkal való eszmeserék után ezek domborodtak ki, mint olyan témák, amelyeket mindenképpen be kell vennünk ebbe a szövegbe, és a tömörségi követelmény ellenére úgy gondolom, hogy ezeket mind bele kell írni. Tudom, hogy sokan fognak módosítókat benyújtani, ezeket örömmel várom, és majd meglátjuk, hogy végül is mi kerül a felülvizsgálati szövegbe. mikrofon nélkül. De ha egy megjegyzést tehetek, azt hiszem, hogy az a a felülvizsgálatnál tényleg fel kell, hogy hívja a figyelmet ezekre a problémákra, hiszen itt 14 helyről is szó van a külpolitika területén, és itt sok megszorítást tapasztalunk, már most támadásnak vagyunk kitéve, finanszírozzuk a dolgokat a jövőbeli keretekből már, és valamikor ki fognak fogyni a források. Azt hiszem, hogy ezen alapon tehát szükség van arra, hogy a négyes fejezet plafonját emeljük, valamint a rugalmasságot is erősítsük a költségvetésen belül. Azt hiszem, hogy a nemzetközi kötelezettségeink vállalása fontos. Az elmúlt egy-két év fejleményeire tekintettel, beleértve a bevetést a menekült kérdésben, aztán itt van a déli szomszédságpolitika kérdése, valamint a keleti szomszédságpolitika. Azt hiszem, hogy jelentéstevő asszony bátran kell fellépnünk és világos megoldásokra irányuló kérdéseket kell feltennünk. Preda úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Anno Dazsan kollégám a frakciónk elnyék jelentéstevője nem tudott jelen lenni. Azt kérte tőlem, hogy mutassam be az észrevételeit. Először is szeretnék köszönetet mondani Nina Zsill asszonynak a végzett munkáért. Szerinte az MFF félidős felülvizsgálata alapvető jelentőségű, hogy a költségvetési prioritásokat a jelenlegi nagyon súlyos az eh, igazítsuk. Sürgős intézkedésekre van szükség. Arnold Dungeon szerint eh, támogatja a véleménytervezetet, különösen a következő pontokban sürgősen felül kell vizsgálni a négyes fejezet plafonját. A költségvetés nem teszi lehetővé, hogy megfelelünk politikai kötelezettségvállalásainknak. A migráns nyomás, a menekült válság egy prioritást jelentő kihívás, de más programok leállítását ez nem vonhatja maga után. Meg kell reformálni a rugalmassági mechanizmust, nagyobb átláthatóságot elérve. Más fontos pont még a frakciónk számára a teljesítmény alapú költségvetés és a saját források kérdésköre. Itt közvetlenül kell kezelni ezeket a kérdéseket a Költségvetési Szakbizottság által. Itt az AFET illetékességi köre korlátozott. Danzsan úr együtt kíván működni a jelentéstevővel, két pontot kiemelve, a biztonsági környezet az EU vonatkozásában, másodszorban pedig a hatékonyabb felhasználása a forrásoknak a következő fontos téma. Köszönöm a figyelmet.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 tagjaként is tudok talán mondani valamit uh, Zsill asszony véleményéhez. Jó lenne, hogyha a parlament ragaszkodna ahhoz, és helyes is, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a félidős értékelés ebben az évben történjék, mert uh, amikor az MFF-ről akkoriban tárgyaltunk, akkor a mostani gazdasági helyzet, illetve az események sora, amelyek befolyásolják a külpolitikánkat jelenleg, azok még nem voltak előre láthatóak, és mindez kihat a jellegi költségvetésünkre. Ezen kívül emlékeztetni kell arra, hogy a jelenlegi MFF kisebb, korlátozottabb, mint a 2007-2013-as többéves pénzügyi keret ki kell tehát igazítani ezt a többéves pénzügyi keretet, hogyha megnézzük a jelenlegi kihívásokat, és hogyha értékeinknek és elveinknek meg akarunk felelni a külpolitikában. Meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság megfelelő intézkedéseket fog majd elfogadni hogy a költségvetésünket megfelelően alakítsa, beruházásokat foganatosít, hogy a gazdasági növekedést ösztönözze. A több éves értékelésnél nem korlátozódhatunk a legutóbbi események vizsgálatára az MFF kiegészítő eszközeit is ösztönöznünk kell, különösen azokat, amelyek már kimerültek a négyes fejezeten belül, és a menekült válsággal is foglalkoznunk kell. már hamarabb is tudni kellett volna, hogy a felső korlát merev, és a, flex, a rugalmassági mechanizmus nem megy elég messzire. Azt hiszem, hogy az európai költségvetés egyediségét kell e tekintetben figyelembe venni vagyonkezelő alapot hoztunk létre Szíria, Afrika részére, vagy Törökország részére a menekült alapot. É, tekintetben csatlakozom Préda kollégám, illetve Danzsan kollégám elnyékjelentéstevő javaslatához. Rúgságra van szükség, hogy gyorsabban reagálni tudjunk így módon a válságokkal is foglalkozni tudunk, amelyek megmutatják, hogy gyorsan kell néha reagálnunk, és gyorsan kell megtalálnunk a forrásokat a költségvetésben ehhez. A pénzeszközeinket szonálnunk kell, és ezért támogatom a jelentéstevő tárgyalásait az Európai Bizottsággal. Remélem, hogy a külpolitikánkra fordítandó források részaránya az Európai Unió globális stratégiája elfogadása keretében befolyásolja majd a forrásainkat, ezeket elsődlegessé teszi, és így módon globális szereplőként vált kötelességeinknek meg tudunk felelni. Köszönjük szépen, Gél asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön elmondta pontosan azt, amit én is elmondtam a legelején, csökkentésekre került sor az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint az MFF-ben a négyes fejezetben csökkentés történt, miközben jóval több forrásra van szükség. Úgy látom, mindenki egyetért abban, hogy hatékonyabban kell elkölteni a forrásokat, prioritásokat kell meghatározni, de növelésre is szükség van, ami a forrásokat illeti, hiszen a jelenlegi összegekkel nem tudunk eleget tenni a feladatainknak, főként ami a fejlesztés politikát illeti. Azon politikai célkitűzéseink, amelyek nagyon fontosak e szakbizottság számára, és ellehetetlenülnek a növelés nélkül. Préda úr felvetette a teljesítmény alapú költségvetés kialakításának fontosságát és a saját forrásokat. Úgy gondolom, ezek olyan kérdések, amelyekkel jelen pillanatban is foglalkozik már a Költségvetési Szakbizottság. A biztonságpolitikai kérdések tekintetében pedig azt gondolom, hogy nem csak a szomszédságunkban kell a biztonságról gondoskodni, bár ez is nagyon fontos, hanem a távolabbi régiók helyzetét is kézben kell tartanunk. Azt hiszem, elsősorban az a gond, hogy a források nem teszik lehetővé a rugalmasságot, sem a fejezetek között nincs átjárhatóság, sem új eszközökre nincsen forrás. Ezért fontos, hogy megkérjük az Európai Bizottságot, hogy legyenek kreatívak, és találják meg a módját annak, hogy kezelni tudjuk a kihívásokat, miközben a forrásaink nagyon korlátozottak, és ebben a fejezetben mindenképpen több forrásra van szükség. Új forrásokat kell előteremteni a négyes fejezet számára a felülvizsgálat során, máskülönben nagyon nehéz lesz a helyzet, csak nagyon nehezen tudunk reagálni az új válsághelyzetekre. Voltak már különböző természeti katasztrófák, a felülvizsgálat kezdete óta is sor került ilyenekre, ez is azt mutatja, hogy ezen a téren is fel kell nőnünk a feladathoz, és meg kell teremtenünk az eszközöket ehhez. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Azt javasolnám, hogy változtassunk a határidőkön. A módosítók benyújtásának határidejét hozzuk előre, és hozzuk előre egy héttel a szavazást is. Mert hogyha megnézzük, hogy mi zajlik a Költségvetési Szakbizottságban, Szerintem érdemes lenne mielőbb neki kezdeni a tárgyalásoknak a Költségvetési Szakbizottsággal azért, hogy a végeredményre hatást tudjunk gyakorolni. Azt javasolnám tehát... Miért nem? Csak tegyük meg, politizálunk, nem pedig adminisztrálunk itt. Szerintem a fordítás lesz a fő kihívás. Nem, nem, a politikában én ezt nem fogadom el. Négy hét van még hátra, most április 19-e van. A módosítások benyújtásának határidejét néhány nappal előbbre hozhatjuk. Ez egy vélemény, nem is kell ehhez annyi idő, nem jelentésről van szó, és aztán május 23-án lehetne itt a szakbizottságban szavazni erről. Azért, hogy a jelentéstevőnek három hete legyen a Költségvetési Szakbizottsággal tárgyalni. Nekem a titkárság azt mondja, hogy nagyon nehéz lesz megváltoztatni az, a határidőket. Elnök, én biztos vagyok abban, hogy a titkárság meg tudja oldani. Gél képviselő, szerintem a kollégák számára is problémát okozhat, hogyha nincs, nem áll rendelkezésre az összes fordítás, az összes nyelvi változat. Erre is gondolnunk kell. Nem szeretném, hogy a véleményemet leszavazzák a kollégák csak azért, mert nem áll rendelkezésre az összes fordítás. Elnök. Néha van olyan indok, amely lehetővé teheti, hogy gyorsabban haladjunk. Május 23-áig még több mint négy hét van. Szerintem ez kezelhető időintervallum. Elnök úr, mondja Gél képviselő, érdemes lenne megkérdezni a különböző frakciók árnyék jelentéstevőit. Tudni kellene, hogy a frakciók beleegyeznek-e Mi nem az adminisztrációhoz igazodunk, mondja az elnök. Igen, de meg kell kérdeznünk az összes árnyék jelentéstevőt, hiszen ők ellenvetéssel élhetnek, Préda képviselő. A néppárt javasolja az elnök, illetve, bocsánat, támogatja az elnök javaslatát. Jó. Akkor a főtitkárral megvitatjuk. Szerintem érdemes ezt megpróbálni. Howitt úr? Köszönöm. Egy javaslatot tennék. Ma délelőtt van egy ülésünk, a jelentéstevő beszélhet az árnyék jelentéstevőkkel és a titkársággal is a mai, ma délelőtti ülésünk végéig, és az ülés végére kiderül, hogy ez lehetséges-e, avagy sem. Hiszen politikai kérdés is ez, nem csak administratív kérdés, érdemes lenne akkor megállapodnunk a ma délelőtti ülés végéig, van még időnk. Én ezt javasolnám. Szerintem a szakbizottság megszorongathatja egy kicsit az adminisztrációt, hogy legyenek gyorsabbak. Én így értelmezem a politika politikát és a politikai intézmény működését. Jó, hát akkor majd beszélünk az adminisztráció egyéb részeivel is. Nem lehet az, hogy négy hétre van szükség egy rövidke vélemény lefordításához. Én ezt egyszerűen nem fogadom el. Az adminisztrációra nyomást kell gyakorolni, hogy végezzék a munkájukat. Szerintem nyomást kell gyakorolnunk, mert úgy hiszem, hogy a költségvetés felülvizsgálatának a kérdése az egyik legfontosabb döntés, amelyre sor kell, kell hogy kerüljön még az idén nyáron. Ez befolyásolja a parlament külpolitikai munkájának következő két-három évét, ezért ezt máshogy kell kezelnünk, mint az összes többi jelentést, ez jóval fontosabb, mint az összes többi dosszié. Nem annyira fontos, hogy mennyi időt töltünk itt egyeztetésekkel, az a fontos, hogy időben tudjunk reagálni, és időben tudjunk befolyást gyakorolni a költségvetés alakulására. Nem adtam meg önnek a szót, de megadhatom, ha kéri. Köszönöm szépen. Nincs gondom azzal, hogy megváltoztassuk a határidőt, amennyiben az összes frakció beleegyezik. Jelen pillanatban nincsenek itt az árnyék jelentéstevők, egyedül a néppárt jelezte eddig, hogy mit szeretne. A néppárt igent mondott, mondja az elnök, ami pedig a menetrendet illeti, nem az árnyék jelentéstevők döntenek, hanem a szakbizottság dönt. Gélasszony, nem mondok ellent önnek, egyszerűen csak azt mondom, hogy az összes szakbizottságban képviselt frakciót meg kell kérdeznünk. Szerintem ön elnök úr egy kicsit illedelmesebb is lehetne kollégák felé. Egyet értek, mondja Basír képviselő, szerintem gyorsan kellene cselekednünk. Nem tudom, mi a gond azzal, Gélasszony, hogy egy kicsit gyorsabban akarunk haladni, mondja az elnök. Szerintem érdemes megpróbálni, hogy gyorsabban haladhassunk. Politikai indokaim vannak. Nincs ezzel gond, mondja Gil képviselő, csak szeretném, hogyha mindenki beleegyezni. Jó, jó, hát akkor majd bilaterálisan megbeszéljük a további eljárást. Köszönöm, Valerő asszony. Nem vagyok a zöldek árnyék jelentéstevője, de jelezném, hogy a pénzügyi eszközökről készül egy tanulmány, amely májusra készül el végleg, talán érdemes lenne a tanulmány eredményeit is megvárni. Egy kicsit más kérdés, de hát nem baj, kérdezzük meg Bütikófer urat. Kérjük meg őt, hogy mielőbb számoljon be a pénzügyi eszközökről, hogyha a következő ülés napirendjére tűzhetnénk mert ebben a kérdésben is van némi elégedetlenség az Európai Bizottság magatartása miatt rendben. Akkor most a 21-es napi rendi pont következik. Szárnez asszony a jelentéstevő, itt van? Elnézést, nem láttam, öné a szó parancsoljon. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ezen nagyon fontos kérdést, illetően a Schengeni külső határi ellenőrzések megerősítése. Ez foghat ez a probléma. A tanács novemberben döntött erről a párizsi merényleteket követően, és eh, ezért eh, javaslok most egy véleményt, hiszen nekünk kell most véleményt nyilvánítunk erről. Ugye a Schengeni kódexről van szó, a határátlépésről, ezt novemberben módosították ezt a kódexet, és így miért részletes ellenőrzésre van lehetőség a határokon, a személyek és az adatok vonatkozásában, a releváns adatbázisok alapján. Ez ugye az EU-s állampolgárokra vonatkozik, ugyanakkor a harmadik országok állampolgáraira is. És, és Azért beszélünk itt erről most, mert eddig nem került erre sor. Ez egy nagyon jó reform, átgondolt, pertinens. Az EU hogyha meg akarja őrizni a Schengeni térséget, hogyha vissza akarja állítani a Schengeni térségbe vetett bizalmat, és a szabad mozgásba vetett bizalmat, akkor nyilvánvalóan hatékony határellenőrzést kell, hogy megvalósítson a személyek és az adatok tekintetében. Ez a vélemény tehát, amelyet az AFET szakbizottság nevében javaslok, 16 módosító tartalmaz a bizottság anyagához képest. Megpróbáltam úgy kialakítani ezt a véleményt, hogy tükrözze a mi hatáskörünket, és így módon lehetőség nyílik majd az anyag elfogadására, és hogy gyorsan hatályban lépjen ez a rendelkezés. Összességében tehát 16 módosítót javaslok, kettő a vízumokra vonatkozik, a szöveget a védelmi és alapjogok tiszteletben tartásával, a gyermekek jogainak tiszteletben tartásával kell megalkotni. A kettes módosító valamennyi európai polgárvédelmével foglalkozik, akik a Schengeni térség állampolgárai vagy sem, hiszen a terrorizmus nem egyes tagállamokra korlátozódik, és nem csupán külső tényezők eredménye. A négyes módosító automatikus ellenőrzésekkel foglalkozik a harmadik országok polgárai tekintetében, ezt is pontosítani kell, mert szerintem nem volt elég világos ez a fogalom a szövegben. Az ötös és hatos módosítók foglalkoznak az automatizmus aluli kivételekkel. A bizottság szövegében azt szerepel, hogy ha rendszeres adatkonzultációra kerül föl, és az aránytalanságot okoz a forgalomban, akkor lehet derogációkat előirányozni. Az én módosítóim szerint nagyon fontos, hogy ez csak kivétel maradjék, és ne szabályá váljon, a kockázatértékelésnek kell ezt indokolnia. Nos, tehát néhány szóban, elnök úr, ennyi, ami a reform tartalma. Mindenkit hozzáfűzném, hogy mindenhol hatékony ellenőrzések vannak a nagyhatalmak esetében, és nem csupán az EU ö, esetében kell ezt a szendékot ö, megvalósítani. Tehát ez egy globális döntési kontextusba helyezkedik, hogy a lehető leginkább megerősítsük a biztonságot és a terrorizmus ellen hatékonyan fellépjünk. Ugye ez a PNR döntés célja is, amiről a múlt héten szavaztunk. Itt a cél tehát a harmonizáció, itt a, külső, a külföldi harcosok kérdésköre is felmerül, az Európol és az Eurojust együttműködése, ez tehát az EU politikai szendéka, és remélhetőleg nem túl későn lép majd hatályba ez a reform, remélhetőleg a szakbizottságunk támogatja ezt a politikai szándékot. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Szernez úr, mondja az elnök. Kezdjük meg a frakciók hozzászólóival. Dajon úr nevében. Azt hiszem, hogy Préda úr koordinátoruk fogja bemutatni a véleményt. Préda úr, köszönöm elnök úr, Anno Danzson köszönetet szeretne mondani, de az, asszonynak, a jelentéstevőnek ezért a munkáért. Teljes mértékben támogatja a bizottság javaslatát, melynek célja az EU belső biztonságának javítása és a szabad mozgás elveinek megőrzése. Danzson úr szerint erősíteni a sengedítésséget, a külső határok ellenőrzését erősíteni, rendszereset tenni a határellenőrzéseket, beleértve az EU polgárok ellenőrzését is. Itt nem csupán személyek szabad mozgásáról van szó a határokon belül, hanem erőteljes ellenőrzésre is irányul mindez a külső határokon. De az, hogy vélemény ebbe az irányba mutat. Három pontot kell itt elmélyíteni, különösen az első, a rendszeres ellenőrzés az EU polgárok tekintetében, ha kilépnek az unió területéről, nem csupán belépéskor, mégpedig releváns adatbázisok alapján. A második pont ellenőrizni kell mégpedig rendszeresen a harmadik országok beli állampolgárokat, amikor kilépnek a térségből, hogy ne jelentsenek veszélyt a belső biztonságra. Aztán célzott ellenőrzésekre is szükség van, ugyanakkor derogációk révén nem szabad megzavarni a határforgalmat, rendszeres konzultációra van szükség az adatbázisok tekintetében kötelező módon. Dazsan úr reméli, hogy a tanácssal hamar megállapodásra jutunk, és a lehető leghamarabb végre, végre lehet hajtani ezen rendelkezést. Elnök, köszönöm Préda úr. Most pedig az SND frakció a Picola úr következik. Köszönöm szépen, Andrej. Üdvözlöm a bevezető szavakat, de a jelentéstevő módosítóit is. A legutóbbi terrortámadások kihatásai Belgiumban és Franciaországban rámutattak a hiányosságainkra, mert ami a külső határok ellenőrzéseit illeti, illetve az adatcsere hiányosságokat. A jelentés célja, hogy a tagállamokat kötelezzük arra, hogy az ellopott vagy elveszett okmányokkal kapcsolatos információkat kicseréljék, miközben természetesen a személyek továbbra is élvezhetik a szabad mozgáshoz való jogukat. Ha azonban a külső határokat átlépik, akkor meg kell vizsgálni, hogy fenyegetést jelentenek-e a belső biztonságra és a közrendre. A, az információcsere nagyobb szinergiát teremtene a rendszerek esetében, ami jelenleg nem lehetséges a rendszerek jelenleg nem kompatibilis, kompatibilisek egymással. Olyan információkat kell kicserélni, amelyeket biztonsági okokból a rendszerek nem tudnak megvizsgálni. Jó, hogy a jövőben ilyen ellenőrzések szimultán módon zajlanak, majd ez természetesen kívást jelent technikai szempontból, vagy akár személyzeti nehézségek okán, különösen a külső határokon. Azt hiszem, meg kell erősíteni a kapacitásainkat az ilyenfajta ellenőrzések végzése céljából. A jelenlegi wireless technológia nem teszi lehetővé a biometrikus adatok gyors lehívását, cseréjét és a rendszerekbe való betáplálását különösen bizonyos szezonokban, idényekben mm, vezethet ez nagy nehézségekhez. A múltban a polgárokat kevéssé vizsgálták, a személyazonosságukat illetően, és az adatbankokban is kevéssé vizsgálták az adatokat. Többet kell tennünk, és e tekintetben örülök a kollégákkal való együttműködésnek. Valero kolléga kapja meg a zöldektől a szót, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon örülnék annak, hogyha meg tudnánk szabadulni a Svédország és Dánia közötti határellenőrzésektől. A külső határellenőrzéseket persze erősíteni kellene. Ebben a kontextusban egy dolog fontos, tiszteletben kell tartanunk az emberek integritását, és tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Úgy gondolom, hogy a jelentést által benyújtott módosítók ebbe az irányba mutatnak. Arra kell összpontosítanunk, hogy hogyan tudunk olyan rendszert létrehozni, amely nem veszélyezteti az egyének integritását és jogait. Köszönöm. Köszönjük Valero asszonynak, mondja az elnök. Epitideus kolléga az utolsó felszólaló parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A módosítók szerintem a megfelelő irányba mutatnak, ezért azokat támogatnunk kell. De ez a második lépés, az első lépésnek az, annak kellene lennie, hogy nem engedjük meg, hogy ellenőrizetlenül migrációs hullámok érkezhessenek Európába. Egy inváziónak vagyunk tanúi, és a külső határokkal rendelkező tagállamok azok, akik elsősorban felelősek ennek megállításáért. Lehet, hogy először meg kellene várni, hogy normalizálódjon a helyzet, mielőtt ezeket a szabályokat alkalmazzuk. Persze, meg akarjuk védeni a nőket, a gyermekeket, és senki sem akarhatja, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, amely az emberi jogok tekintetében elfogadhatatlan, de először várjuk meg, hogy normalizálódjon a helyzet, mielőtt ezeket a rendelkezéseket a gyakorlatban is alkalmazzuk. Elnök, köszönjük szépen Epidideus képviselőnek, ezzel a felszólalók listájának végére érkeztünk. Egy Szán az asszony még hozzá kíván fűzni valamit. Csak annyi elnök úr, hogy örömmel állapítom meg, hogy egyetértünk ebben a kérdésben, amely alapvető jelentőségű a polgártársaink számára. Ha meg akarjuk őrizni a Schengeni térségeket, akkor, térséget, akkor hatékony, rendszeres, részletes ellenőrzésekre van szüksége a határokon, persze ez nem akadályozza a forgalmat. Ez egy sine qua non feltétel annak, hogy a szabad mozgást meg tudjuk őrizni, hogyha a külső határokon hatékony az ellenőrzés, a személyek és az adatok tekintetében. Örömmel hallottam tehát ezt az egyetértést, a vélemények egybecsengését. Köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek és azoknak, akik kifejtették a véleményüket. Aztán van egy másik kérdés, a migrációs politika, a menedékpolitika Európa részéről, ezek nagyon súlyos kérdések, de először, ahogy mondtam, meg kell erősíteni a külső határokon az ellenőrzést. Köszönetet mondok tehát mindenkinek, teljes mértékben egyetértünk ezen fontos kérdésekben. Köszönöm, hogy az elnök valamennyien tudatában vagyunk, hogy ez egy rendkívül fontos téma a polgárok számára, a külső határok működése és a Schengeni rendszer hatékonysága. Azt hiszem, hogy a kollégák a Libe szakbizottságban eh, figyelembe veszik majd valamennyi véleményt, és azt az anyagot is, amelyet itt az AFET szakbizottságon belül kollégánk készít. Emlékeztetőül tudni kell tehát, hogy a határidő a módosítók benyújtására április 28-a, itt a szakbizottságunkban, és a szavazásra pedig május 24-én kerül majd sor. Tisztelt kollégák, tehát még van még vagy egy tucat nap, hogy módosítókat nyújtsanak be Szarnez asszony véleményéhez. Nos, ezzel a 21-es napirendi pontot is lezártuk, és arról tájékoztattak, hogy a következő napirendi pont a debriefing az EU-India csúcsról. Ezt nem tudjuk megkezdeni, mert Végand úr, a külügyi szolgálat képviselője nincs jelen, 11 óra 15-ig. Nem tudom, hogy Préda úr óhajta valamit mondani. Préda úr, csak szeretném megjegyezni, hogy nagyon sokan vannak még itt jelen a szakbizottság részéről úgymond hatan, hát a legjobbak minden esetre, de mégiscsak hatan vagyunk itt. Ez egy nagyon fontos megállapodás megállapítás, noha nem van maga után szankciót sajnálatos módon. Azt javaslom tehát, hogy egy kis kávészünetet iktassunk be, és 11 óra 15-kor találkozzunk. Köszönöm. Nem, nem. Köszönöm. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Némi félreértés történt, és attól tartok, hogy néhány kolléga elment. Nézzük. Mégis Szopisz úr, szeretném önt tájékoztatni, hogy a Junus házaspár éppen Berlinbe tart orvosi kezelésen fognak részt venni. Tehát másfél éves munka után végre külföldre távozhattak. Ez minden esetre jó hír, és az önök bizottsági és külügyi szolgálati munkájának eredménye. Úgy tűnik, hogy még a orvosi költségeket is átvállalja az EU, és jó, hogy egy ilyen emberi jogi kérdésben egy megfelelő megoldás született, ezért nagyon hálásak vagyunk. Következő napi rendi pontunk van. Vigant igazgató úrnak adunk szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint az ISZA partnerség korábbi igazgatója, engem is megnyugtat ez a hír, amit nemrég kaptunk, hiszen tényleg hosszú időn keresztül dolgoztunk ezen az ügyön is, mint más komplex ügyökön is Azerbajdzsán kapcsán, de most eh, az ázsiai csendes utcáni térség a tevékenységi köröm, és eh, az indiai csúcsról szeretnék beszámolni, amely sok év után az első ilyen jellegű volt, 2012 után, és az önök szakbizottságának meghívása is arra utal, hogy önöket is érdekli az EU-indiai kapcsolatok alakulása. Sok tevékenység zajlott India vonatkozásában, önöktől is volt delegáció Indiában. Ez a csúcs pont egy héttel a brüsszeli támadások után, március 30-án valósult meg, és némi politikai lendületet adott mindkét félnek ez a tragikus esemény. Konstruktív, pozitív kimenetelű csúcsról beszélhetünk, amelyben bőven volt elkötelezettség, politikai értelemben vehető eredmény, és átfogó, sok témát érintő csúcs találkozóról beszélhetünk. Az eredményekről majd röviden beszélek de azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a csendes óceáni térségről szóló csúcs, ez volt az első leges téma, Modi és Juncker úr részvétele mellett, és a parlament elnökének részvétele mellett, sőt a beruházási bank elnökének jelenlétében zajlott, és Mogherini asszony is ott volt nyilván, míg indiai részről a kereskedelmi, külkereskedelmi miniszter volt jelen. Több területen zajlott tehát a beszélgetés, és az új Modi miniszterelnök úr által vezetett indiai kormány el az ország modernizációjáról beszéltünk, az új napirendről, és az innovációs tervekről, és megpróbáltuk előre fölvázolni azokat a konkrét intézkedéseket, amelyek eh, a 2020-as agendából levezethetők, amely konkrét eh, kezdeményezéseket tartalmazó roadmap. A következő öt év felépéseiről beszéltünk tehát, és ezek kapcsán fontos, hogy mindkét fél tudja, hogy milyen irányba haladunk, hogyan és mit akarunk végrehajtani. Közös nyilatkozatot írtunk alá a terrorizmus elleni küzdelemről, egyértelműen partnerek vagyunk ebben. Emlékeztetnék arra, hogy egy indiai állampolgár is meghalt a brüsszeli támadások következményeképpen. Nagy áttörés volt a migrációs politikáról szóló megegyezés aláírása, a szabályos migrációs és menekültügyi elbírálás és közös szabályokon alapuló elbírálás eldöntése, a diplomáciai útlevelet, útlevele rendelkezők ugye a visszatérítés kérdése szerepelt ezen napi rendi pont alatt, és Eredmény volt a vízügyi együttműködésről szóló közös nyilatkozat aláírása is, amelyben több üzleti szereplő fog a jövőben részt venni Európa részéről, mint eddig. A Ganges Delta szabályozása kapcsán főleg, és közös nyilatkozatot még nem jutunk alá, de eldöntöttük, hogy lesz egy ilyen a klímaváltozás kapcsán a Párizsi megállapodás végrehajtásáról, amelynek a konkrét lépéseit majd kidolgozzuk, és a megújuló energia hordozók irányába fogunk ellépni. Hoja elnök is ott volt, hogy az aláírás súlyát emelje jelenlétével is, egy 5 milliárdos beruházási tervet írtunk alá, és India európai láthatósága érdekében az EIB-nél, a Beruházási Banknál Indiának képviselete lesz. Áttörést értünk el a szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában is. India még nem tudja újraindítani a tárgyalásokat, mert belső konzultációkat folytat, de a legfelsőbb vezetők elkötelezettek a folytatás újraindítása mellett, és miniszteri szinten próbálják majd ösztönözni a tárgyalások folytatását, több rugalmasság mellett, hogy a 2020-as kínai szeptemberi csúcsra elkészüljön egy szöveg. Mindkét fél ö, elismerte, hogy több rugalmasságra van szükség a maga részéről, ahhoz, hogy bizonyos ö, problémás kérdéseken felül tudjunk emelkedni, ami a terrorizmus ellenes együttműködést illeti. Ezt leszögeztük, hogy globális kihívás, és ezt multinacionális együttműködéssel lehet csak visszaszorítani. A szomszédsági, mert India szomszédságára vonatkozó kérdések tekintetében Pakisztánt, Afganisztánt értjük ez alatt. Megegyeztünk, hogy India hozzájárul a béke folyamathoz. Ukrajnáról is beszéltünk, és a déli szomszédságról, emberi jogokról, szociális jogokról, nemek közötti egyenlőségről, diszkriminációmentességről is szó volt a világ legnagyobb demokráciáinak közös elkötelezettsége az emberi jogok mellett megerősítést nyert, és a nemzetközi fórumokon való együttműködést mindkét fél szorgalmazza, és konkrét végrehajtást remélünk az elkötelezettség eredményeképpen. Az EU indiai előrehozott emberi jogi párbeszéd ügyében is döntöttünk. Tudom, hogy több képviselő követte a tárgyalásokat. In the joint summit statement, which reflects és leads uh, from uh, both sides. There's also a reference. Ja, a két erre volt olasz tengerész ügyében, és az észt és Egyesült Királyságból származó személyek elrablása ügyében. Az olasz tengerészek ügyében egyeztetésre kerül sor, amelytől eredményeket várunk. Egyértelműen mindkét fél el akarja mélyíteni az együttműködést, több konkrét eredményt akar felmutatni, és a másik fél üzleti szférájának elvárásainak meg akar jobban felelni. Tehát széles körül a tárgyalt témák palettája, és a politikai feszültségek ellenére mindkét parlament támogatását is élvezi az ügy. Schulz úr tette, hogy Indiába látogat a közeljövőben, és az indiai parlamentet is meghívja az Európai Parlament Schulz elnök úr és miniszterelnök úr között ebben megállapodás született. Az indiai fél a megfelelő tárgyaló felett megkeresi, és ebből is konkrét eredmények nőhetnek ki. Folyamatosan azon vagyunk, hogy ez a partnerség folytatódjék, elmélyüljön. Elnök? Nem hallottuk az elnököt. Yeah, Jeffrey. Köszönöm szépen, mondja Van Orden képviselő. Köszönöm szépen Vigand úrnak az elmondottakat. Nyilvánvalóan nagyon örülünk annak, hogy erre a csúcsra sor került. Ez volt az első csúcs találkozó négy év óta. Azt hiszem, hogy a csúcs után kiadott nyilatkozat hosszabb, mint amilyen hosszú a csúcs volt, viszonylag rövid volt a találkozó, volt ennek a keretében egy munkavacsora, amelyen részt vett az Európai Parlament elnöke is. A csúcs találkozó előtt az a nagy megtiszteltetés ért bennünket, hogy néhány képviselőnk és néhány belga képviselő találkozhatott Módi miniszterelnök úrral. 45 percet tölthettünk el vele, mielőtt a csúcsra sietett volna. A csúcs találkozó előtti egyeztetésen néhány agodalmunknak, agályunknak is hangot adtunk. Egyrészt beszéltünk arról, hogy a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatosan nagyobb előrelépést vártunk volna. Sokunk úgy gondol, gondolta, hogy a csúcs találkozónak ez lesz a legfőbb témája, és igen nagy csalódást okozott, hogy ezen a téren nem történt igazi előrelépés. Módi miniszterelnök ugyan elmondta, hogy elkötelezett a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos előrelépés mellett. Talán érdekes ebben az összefüggésben tudni azt is, hogy az egyik kolléga provokálni próbálta őt, és így próbált kicsikarni belőle állásfoglalást a brit népszavazással kapcsolatosan, de ezzel kapcsolatosan nem volt hajlandó nyilatkozni, azt mondta, hogy a brit népnek kell dönteni ebben a kérdésben. Ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, valójában 2013 nyara óta padhelyzetben vagyunk, nem haladnak előre a dolgok sem a menetrend, sem a tartalmi kérdések nem kerültek, fel a, nem kerültek elő a csúcs találkozó alkalmával. Nyilván mindkét oldalról nagyobb rugalmasságot kell elvárnunk, de nem látom a menetrendet, nem látom a lépéseket, és úgy tűnik, mindkét fél a másikat hibáztatja, amiért nem történik előrelépés. Sok a problémás kérdéskör, mégis úgy gondolom, hogy csalódásra ad okot, hogy nem értünk el többet. Ami az Európai Parlament és az indiai parlament közötti kapcsolatokat illeti. Volt egy delegációs utunk, az Európai Parlament elnöke is a maga részéről meghívta az indiai parlament elnökét, aki élt is a lehetőséggel, és ha jól tudom, ez év decemberében fog Martin Schulz Indiába látogatni. Úgy tűnik tehát, hogy az indiai parlamenttel sikerül szorosabbra fűzni a kapcsolatokat, ez nagyon jó hír. Összességében azonban nagyon csalódott vagyok a szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, hiszen ez a megállapodás állna az Indiához fűződő kapcsolataink középpontjában, ha megszületne, remélem, hogy itt sikerül előrelépést elérni. Gil képviselő következik. Sok mindenben egyetértek Jeffrey-vel, ami pedig a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, én is úgy gondolom, hogy jó lett volna, hogyha itt előrelépés történik. A legfontosabb pont azonban talán az, hogy a legfontosabb dolog talán az, hogy négy év után sikerült egyáltalán megszervezni ezt a csúcs találkozót. Stratégiai fontosságúak a szoros kapcsolatok az Európai Unió szempontjából és India szempontjából is, és üdvözlöm, hogy az elkövetkezendő öt évre vonatkozóan tevékenységi, illetve cselekvési tervet sikerült kialakítani a migrációra, a terrorizmusra és más egyéb fontos területekre vonatkozóan. Szerintem fontos lenne, hogy legyen egy hosszú távú stratégiai kitekintésünk, amely valóban a jövőbe tekint, jövőre orientált és nem csak a rövid távú érdekeket tartja szem előtt. Fontos ez azért is, mert gazdaságilag India szorosan kapcsolódik Kínához. Szerintem jobban előtérbe kellene helyeznünk az Indiához fűződő kapcsolatokat. Sajnálatosnak tartom, hogy a csúcs találkozó után nem volt sajtótájékoztató. Ez igencsak szokatlan, és szeretném tudni, hogy ez miért volt így. Minden esetre úgy gondolom, hogy mindkét fél számára fontos lenne, hogy többet beszéljünk a kapcsolataink értékéről. Az Európai Uniónak van ugyan egy irodája, egy kapcsolattartó irodája új Delhiben, de az Európai Parlament, mint intézmény nem igazán látható, nincs igazán jelen Indiában. Ezen a téren többet kellene tennünk, mert a geopolitikai megfontolások ezt követelik meg. Ami az EBB jelenlétét életi, ezt jónak tartom, jó, hogy ott irodát nyitnak, de szerintem többet kellene tennie az Európai Beruházási Banknak, hiszen már nem része az FP7-nek. Csalódott vagyok amiatt, hogy az Európai Parlament azon kezdeményezése, amely korábban lehetővé tehette volna számunkra a KKV-k jelenlétét az indiai piacon kudarcot vallott. Szerintem elszalasztott lehetőség ez a csúcs találkozó, mert nem sikerült az, együttműköd, az 5G-s együttműködési megállapodást megkötni. Brazíliával, Japánnal, Kínával és Dél-Koreával már kötöttünk ilyen megállapodást. Ez egyébként szorosan érinti az Európai Unió digitális agendáját is, amelyben rengeteg, rengeteg a potenciál. Jeffrey is beszélt a találkozóról a miniszterelnökkel. Ott egyeztettünk arról, hogy mit tudnánk még tenni ezen a téren. India is egyébként nagyon hangsúlyos helyen kezeli a digitális technológiák kérdéskörét. Úgyhogy érdemes lenne erre a kérdésre visszatérni. Szeretném azt is tudni, hogy van-e valamiféle programjuk a csúcs találkozók utáni időszakra vonatkozólag, egyfajta follow-up program. Ez a csúcs találkozó, ha jól értettem, azt eredményezi, hogy most már rendszeresen lesznek hasonló találkozók, azért, hogy a különböző kérdéskörökben részletesen egyeztethessünk. Köszönöm. Péter leképviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az előttem szóló kollégák már sok mindent elmondtak, amikről én is említést akartam tenni. Különösen a gazt, hogy veszített a lendületéből az EU-India kapcsolat. Jó, hogy sor került erre a csúcs találkozóra, és ez egy kis előrelépést, elmozdulást jelentett. A felek minden szinten együttműködnek. Nagyon sok a kapcsolat az EU, illetve a tagállamok részéről, melyek valamennyien érdekeltek az Indiával való együttműködésben. Én nagy fejlesztési esélyt látok itt, szükség lenne arra, hogy többet tegyünk. A Párizsi konferencia konferencián eldöntött együttműködés érdekében. Az EU sokat tehet oly módon, hogy a Párizsi konferencia irányvonalához hűek maradunk, ezt inkább tiszteletben tartjuk. Mert megkezdődött ez a folyamat, az Európai Beruházási Bank például egy helyi irodát is nyitott, és aztán egy utolsó megjegyzés a szabadkereskedelmi megállapodásról mindenképpen szükség van ugyanolyan szintű megállapodásra, mint amit már más fontos kereskedelmi partnerekkel kötöttünk, hiszen különben nem lenne értéke ennek a megállapodásnak. Egy teljes ragú megállapodásra van szükség, ez ad majd több lendületet ennek a kapcsolatnak. Mikrofonon kívül. Csak szerettem volna támogatni azt, vagy megerősíteni azt, amit Jill asszony mondott, de hát ő már elment időközben. Talán majd megküldjük neki írásban a válaszokat. Végándor, parancsoljon! Nyilván a felvetett kérdésre a válasz mindenkit érdekel, vagy többeket is, úgyhogy azért mégiscsak megválaszolom a kérdését. Először is csalódottságának adott hangot Van Orden úr. Osztjuk ezt a csalódottságot. Mi is szerettük volna, hogyha a szabadkereskedelmi tárgyalások ismét teljes gőzzel haladnak előre. Kilenc évvel vagyunk a tárgyalások megkezdése után, és három évvel azután, hogy elakadtak az egyeztetések, talán még nem telt el elég idő. A főtárgyalók és a Trade főigazgatóság igazgatója, valamint más főbb szereplők is részt vettek az egyeztetéseken. Minden esetre megvan a politikai akarat, a politikai szándék, és a csúcs találkozó is némi lendületet generált. Az biztos, hogy India nagyon óvatosan körültekintően kíván eljárni, és fél a gyors liberalizációtól. Nekünk átfogó megközelítésünk van a kereskedelmi liberalizációra vonatkozólag és a beruházásokra vonatkozóan. Ez tehát az egyik oka annak, hogy eh, ezek a tárgyalások elakadtak. Eh, India egy korlátozottabb liberalizációt szeretne, mint mi. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a két fél érdekei között. Vannak bizonyos rendezetlen kérdések. Az ő részükről például a szolgáltatók munkaerőpiacainkhoz való hozzáférés egy kulcskérdés, csak hogy mondjak egy-egy példát, de vannak más egyéb nyitott kérdések is. Mégis folyamatosan zajlik a munka, és mérsékeltem bár, de optimista vagyok. Úgy gondolom, hogy Kell még egy kis idő, kell még némi erőfeszítés, de végül sikerülhet majd a G20-as csúcs találkozóig megfelelő jelzéseket adnunk annak érdekében, hogy a tárgyalások ismét lendületet kapjanak. A miniszterek és a főtárgyalók azon dolgoznak, hogy megteremtsék a megfelelő egyensúlyt a két fél érdekei között. Igazuk van abban, hogy hatalmas a potenciál. India nagyon gyorsan fejlődik gazdasági értelemben. A piaci lehetőségek rendkívül nagyok. Ami Jill asszony megjegyzéseit illeti, azért nem került sor sajtótájékoztatóra, mert az indiai fél olyan sajtótájékoztatót szeretett volna, ahol nem lehet kérdéseket feltenni. És egyébként is nagyon szoros volt a menetrend, mert voltak bilaterális találkozók a belga tárgyalókkal, és egyéb más programpontok is voltak. Volt egy nukleáris biztonságról szóló csúcs találkozó is, minden esetre nem tudtunk beleegyezni abba, hogy ne lehessen kérdezni a sajtótájékoztatón a magunk részéről, ezért nem volt sajtótájékoztató. Mind India, mind az EU részéről nagyobb láthatóságra van szükség, nagyobb, jelen, nagyobb jelenlétre van szükség, határozottabb kommunikációra van szükség, ez mindenképpen igaz. Szó esett a technológiai központról, ez a központ nem zár be, aktívan szerepet kap majd a vízkezelésre vonatkozó projektben. Nyilvánvalóan az Európai Unió itt is a projektek fenntarthatóságát tartja szem előtt elsősorban. Végeredményben azonban ez egy önfenntartó projekté válik. Az Európai Beruházási Bank már nagyon erősen jelen van Indiában. 1,3 milliárd euróval vesz részt különböző projektekben, a metrófejlesztéssel együtt ez az összeg még magasabbra nő. A tendencia tehát azt mutatja, hogy a Beruházási Bank egyre jelentősebb szereplő Indiában. Péter Leulán elmondta, hogy nem aknáztuk ki kellően a potenciált. Elmondta azonban azt is, hogy örül annak, hogy újra lendületet kaptak a folyamatok, és hogy láthatóan politikai szándék van arra vonatkozóan, hogy a kapcsolatokat tovább erősítsük. Ez a kapcsolat nagyon sok lehetőséget rejt magában, ezzel egyre inkább tisztában van mindenki, és hát van egy alapvető programunk, amelyet most a gyakorlatban végre kell hajtani. Próbára teszi ez a kapacitásainkat és a politikai szándékunkat, de az indiai fél kapacitásait és politikai szándékát is, hogy a bürokratikus akadályokat leküzdjük. Remélhetőleg sikeres lesz ez a folyamat, és Remélem, hogy fél év múlva beszámolhatok majd önöknek arról, hogy sikerült a gyakorlatban is végrehajtani sok mindent, amiről ma beszéltünk. Az elnök sajnos mikrofon nélkül beszél. Köszönjük szépen, kére még valaki szót, úgy látom nem. Egyet értek a három felszólalóval. Egy dolog biztos, Indiát jobban előtérbe kell helyezni, mind politikai, mind gazdasági érdekeink is ezt diktálják. Kína még nem állt át a jogállamiság rendszerére és a demokráciára. Ezzel szemben India igen, megtette ezt, ez egy nagyon nagy előny. Ezért azt gondolom, hogy hosszú távon Indiának legalább akkora potenciálja van, mint Kínának nem szabad elkésnünk ezen a téren, reagálnunk kell erre, cselekednünk kell, és a politikai szintéren növelnünk kell a tudatos fellépést ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött hozzánk, az ülés lezárom, háromkor folytatjuk.